Okay, colleagues, we can now make a start. We're waiting for colleagues to get here, our rapporteur for the... Elkezdjük a munkát, és egyben az első szavazást. Üdvözlöm a kollégákat. A szavazás után egyből folytatódik majd az ülés, de többen jelezték, hogy nekik gondjuk van az időponttal. Tehát 11.30-kor kezdjük, kezdjük majd a koordinátorok ülését. De szavazzanak, aztán elmehetnek. 11.30-kor pontosan kezdjük a koordinátorok ülését. Tehát, és ma délután háromtól folytatjuk, és a DG Echo-nak is lesz egy egyeztetése velünk ötkor. Mindenki megtalálta a helyét, akkor elkezdjük a szavazást. A véleménytervezetről a gyógyszerekhez való hozzáférésről. Ignáció, van mondani valód? Nincs. Akkor először gyors, gyorsan egy próbaszavazást tartunk. Mindenki nyomja meg egy gombot, megnyitom a szavazást. Egy fő nem szavazott, de most már lezárom a szavazást. Működik a dolog, úgy tűnik, úgyhogy akkor elkezdjük. A kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes szóbeli mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni kell, úgy látom, úgyhogy megnyitom a szavazást. Most már világos, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Ellenőrizzük a 25-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Most már egyértelmű. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, csak ö, ö, a szándékokat értettem fél. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Lapozunk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell, úgy látom, 53-asról megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Nagy többséggel. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 55-ös két részben, a harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Még a rosszul mondtam az előbb a harmadik részt, a 55-ös harmadik része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell az 59-est. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. H kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 77-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette, eh, pontosabban részenként kell szavazni, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 78-as első részét géppel is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész. E Mellette, ellene, elutasítva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, és akkor most elektronikusan szavazunk az egész véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok Ignációnak, és a kompromisszumokért kifejtett tevékenységet, amelynek révén sokkal könnyebb volt végül is az üzenetet dekódolni, majd könnyebb lesz az olvasóknak is. Most Préda úr első jelentésére térünk rá. Két jelentésre kerül megszavazásra ma a fejlesztés együttműködés javításáról kívánna szólni, nem? Akkor kezdjük az egyes kompromisszummal. Mellette ellen tartózkodás elfogadva. Compromise 2. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, nem 50 el mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. A body close and it's carried just elfogadva kis többséggel, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es blokk szavazás a 4 es a 7-esig tartó kompromisszumokról, ezeket egyben szavazzuk mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel nem, a 62-esnél tartunk. 62-es módosító, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan 62, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 67 mellett ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodás. A szocialistákat kérem a 71-re még egyszer jelezzék, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 86 mellette ellene tartózkodás. Még egyszer, 86, a koordinátorokat kérem, hogy látványosan jelezzék, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ös módosító mellette ellen a tartózkodás elfogadva, 96 mellette ellene tartózkodás elutasítva 98, mellette ellene tartózkodás elutasítva 99, mellette ellene tartózkodás. A 99-et eh, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is, everyone voted, vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Blokkszavazás eh, a 9-12-ig terjedő kompromisszumokra mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as módosító mellette ellene tartózkodás, eh, kérem a szocialistákat, hogy jelezzék, 108 tehát mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 314, 114 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 116 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 118 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 119, ellenőrizzük először a 118-at, megnyitom a szavazást. Azt hittem, hogy egyértelmű volt, de én is tévedhetek. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, nagyon is igaza volt annak, aki kérte az elektronikus szavazást. 119. 119. Sorry, you're saying... They're saying they made a mistake. They made a mistake. 119. Okay, 119. 119, 1, 1, 9. Ezekből a személyekből áll mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Two, three, 123 in favor. 123 mellette ellene tartózkodás Ezt most ellenőrizzük a 123-at, hát ha valakit nem számoltam bele, lezárom a szavazást. És mi történt? Elutasítottuk. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a hatost, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Blokkszavazás 13-tól 17-ig terjedő kompromisszumokról mellett ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a 12 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, a 15-ös, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 16 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 18 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 18-at, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33 mellette, e, ezt nem, tényleg a 33-nál vagyunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette Kérem, hogy csak a képviselők szavazzanak. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette ellene 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyvenegy mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva. E, most az idézetekhez érkeztünk, első módosító elfogadva, kettes e, mellette ellene tartózkodás e, elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, és most elektronikusan az egész eh, jelentésről szavazunk, tehát nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy órási többséggel, Preda úrnak gratulálok ezért a kiváló jelentésért és a jó együttműködéshez is gratulálok. Okay, we can move to the next item, which is... Következő pontunk, szintén szavazás, a nemek közötti egyenlőség elősegítéséről a mentálhigiénia területén, illetve a klinikai kutatások vonatkozásában. Az eladó, előadó Florent Marcelesi, Egyes módosító mellette ellene tartózkodás nem jól látom, úgyhogy kérem szépen szavazzanak mellett ellene tartózkodás, azért mégiscsak meg ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Egyes módosító. Lezárom a szavazást. Kettes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes, két részben szavazunk, egyes, kettes rész ellene tartózkodás elfogadva, Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellen elfogadva. Ellenőrizhetjük, tehát az A kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. Um, amendment 10. Oh. Tízes módosító mellette, ellene, tízesnél tartunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, D mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk az, a vélemény egészéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok az előadónak. Köszönöm szépen. Yeah, Mr. Guerrero wants the floor. Yeah, yeah. Sí, solo quiero que la... Guerrero úr, szeretném, hogyha Jordi Sebastia úrtól kérnénk ezt a véleményt, mert ő már nem parlamenti képviselő, őt helyettesítették, de így elismerhetjük a munkáját a szakbizottságunkban. Igen, Sebastián kolléga kilépett a parlamentből, és ezzel szeretném jegyzőkönyvbe is venni, hogy ezzel elismerjük a munkáját, ezzel, ennek a véleménynek a szavazásával. Köszönöm, Gerero úr! Ez is azt mutatja, hogy még a politikai ellenfelek között is lehet barátság, és elismerhetik egymás értékes munkáját. A téma az éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről. Luke úr, vagy Luke úr az előadó. Szeretne valamit mondani? Nem. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Compromise C in favor. C mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító az egyes, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 15. módosított megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. D kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22. Két részben szavazunk. Első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük mi ezt a második részt. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva kis többséggel, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezért ellenőrizzük a 26-ost, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva volt sok tartózkodás, de mégis elfogadtuk 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 mellett ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellett ellene tartózkodás eh, elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellett ellene tartózkodás elfogadva, az egész véleményről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott velem együtt, mert már csak én hiányoztam, lezárom a szavazást és szép nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok Luke úrnak, és a kompromisszumokon is nagyon jó munkát végeztek, ami egyeteműbé tette a helyzetet, és ezért tudtak ilyen gyorsan haladni. Most tovább lépünk a következő prédajelentéshez. Ez egy vélemény az Emberi jogok demokrácia a világban éves jelentés 2015-re. például nem akar beszélni, akkor szavazhatunk. Against. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lapozunk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes ellenőrizzük elektronikusan szavazást. Megnyitom. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát, akkor a szavazást lezárom, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el, igazuk volt. Az embereknek emelniük kell a kezüket. Kettes kompromisszum mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, 17-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 18-as ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as. Igen, 20-as mellette ellene tartózkodik. A 20-ast elnőrizzük elektronikus hatom. Lezárom, nem fogadtuk el. 21-es mellette, elmegy tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 5-ös kompromisszum mellette, nem tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 35-ös mellette ellene nem fogadtuk el. Ötös komprom... Bocsánat, nyolcas. Nyolcas kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene nem, fo- nem fogadtuk el. 46-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 50 45-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 49-es öh, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es szobori módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 50 hármas, két részben első rész mellette ellene tartózkodik, akkor elnőzik az 53-as első részét szavazást. Megnyitom. Lezárom. Nem fogadtuk el. Második rész. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-est ellenőrizzük. 54-est ellenőrizzük, szavazást megnyitom. Elfogadtuk. 55 mellett eltartózkodik, nem fogadtuk el. 5 lapozzunk, 64-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de elnőrizik elektronikusan, 64-esről szavazzunk. Szavazást lezárom. 67-es mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 72-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as. 72 esnél nőrizzük, jó szavazást megnyitom. Lezárom, és a 72-est nem fogadtuk el, igazuk volt. Későn emelik az emberek a kezüket, olyan, mint hogyha fordítva szavaznának. 73-as mellett, mellette, ellene, nem fogadtuk el. 74-es mellette ellene elfogadtuk. 75-ös mellette ellene elfogadtuk. 76-os mellette ellene nem fogadtuk el. 77-es mellette ellene nem fogadtuk el. Bocsánat, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. De, de, de, de, nagy többség utasította 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És az így módosított véleménytervezet egészéről szavazunk elektronikusan, szavazást meg is nyitom. Szavazást lezárom. Egy nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Préda úrnak. Az utolsó szavazás következik. Ehm, energia, energetikai hozzáférés, vagy energia azon a hozzáférés a fejlődő országokban címet viselő jelentés, melynek szerzője az elnök maga. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 63-as módosító mellette ellene Várjanak egy pillanatot. Szó. Igen, teljesen igaza van, Préda úr. Tehát először maga a szóbeli kérdés, és aztán az állásfoglalás. Jó, akkor kezdjük előről. Tehát a szóbeli kérdéssel kezdjük. Erre vonatkozóan nem érkezett módosítás erről, tehát elektronikusan szavazzunk. Nagyon sokat segít nekünk ma reggel a néppárt elfogadtuk a szóbeli kérdést nagy többséggel. Most tudunk magáról az állásfoglalásról szavazni, igaza van például úrnak. Tehát fejlődő országban energiához való hozzáférés egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Lapozunk. 67-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 68-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 69-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 69-est, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 70-est is. Szolgást lezárom. Elfogadtuk. 71-es mellett ellene tartózkodik. 71-est ellenőrizzük szavazást meg, nyitom. Szavazást lezárom elfogadtuk. mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk 73-as, mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk 74-es, mellette ellene tartózkodik. 75-ös mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk 77-es, mellette ellene nem fogadtuk el. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük 78-as első részét tehát. Nem fogadtuk el. Második rész mellette, ellene nem fogadtuk el. 79-es mellette ellene. Nem látom, ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 80-as mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 81-es, két részben, mellette, ellene tartózkodik. A 81-es első részét elnevezzük. Mindenkinek sikült szavaznia? Elfogadtuk. 81-es második része mellette ellene eh, nem fogadtuk el. 82-es két részben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-es második része mellette ellene nem fogadtuk el. 83-as mellette ellene tartózkodik. 83 as ellenőrizzük elektronikusan. Elfogadtuk 84-es mellette. Elfogadtuk 85-ös mellette. Ellene tartózkodik. 85-öst ellenőrzik elektronikusan. Elfogadtuk 86-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 87-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Lapozunk. 88-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 89-es mellette ellene ellenőrzik elektronikusan a 89-est. szózás lezárom. Kettes kompromisszum. M mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es 90-es módosító csak a második részről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, e, nem fogadtuk el. 92-es mellette ellene mm, nem fogadtuk el. ...96-os mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 97-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 102-es mellette, ellene tartózkodik. 102-est ellenőrizzük elektronikusan, mert vannak olyan frakciók, amelyek egyáltalán nem szavaznak. Szavazást lezárom, és nem fogadtuk el. Kérem, hogy minden frakcióból valaki, legalább valaki jelezze, hogy hogy szavaznak. 101-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 99-es mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan, szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 98-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 100-as. 100-as módosító mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 103-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 104-es, mellette ellen tartózkodik, nem fogadtuk el 104-es, 106-os mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 106-ost elektronikusan. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 105-ös mellette, ellene tartózkodik. Szerintem nem fogadtuk el, de azért ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást nyitom, szavazást lezárom, és elfogadtuk hivatkozások egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk kettes a kettesi értelmét veszti, így négyesre folytatjuk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-es mellette ellene nem fogadtuk el. 13-as mellette ellene nem fogadtuk el, 14-es mellette ellene nem fogadtuk el, 15-ös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. 15-ösről szavazunk, tehát elfogadtuk. Ez nagyon szoros volt. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene. 19-est ellenőrizzük. Ha, bocsánat, 20-ast, javítja magát az elnök, a 20-ast ellenőrizzük elektronikusan. Mindenkinek sikerült leadni a szavazatát? Akkor a szavazást lezárom, és nem fogadtuk el. 21-es mellette ellene. Elfogadtuk 22-es mellette ellene. Elfogadtuk 23-as mellette ellene. Elfogadtuk 24-es mellette ellene. Nem fogadtuk el. 26-os mellette ellene. Elfogadtuk 27-es mellette ellene. Elfogadtuk 28-as mellette ellene. Elfogadtuk 29-es mellette ellene. Elfogadtuk 30-as mellette ellene. Elfogadtuk 31-es mellette ellene. Elfogadtuk el 32-es mellette ellene elfogadtuk, 33-as mellette ellene ellenőrizzük a 33-ast. Mindenkinek sikerült szavazni, Le, valóban elfogadtuk. 34-es mellette ellene elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik ellenőrizzük a 35-öst elektronikusan. Elfogadtuk. 36-os mellette, ellene tartózkodik, a 36-ost ellenőrizzük elektronikusan. És elfogadtuk a 36-ost. Következik a 40-es, mellette ellene nem fogadtuk el, 41-es mellette ellene elfogadtuk, 42-es mellette ellene nem fogadtuk el, 43-as mellette ellene nem fogadtuk el, 44-es mellette ellene 44-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott, szavazást lezárom, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 46-os mellette, ellene nem fogadtuk el, 47-es mellette, ellene elfogadtuk, 48-as mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan. Mindenkinek sikerül szavazni, a szavazást lezárom. Nem fogadtuk el 49-es mellette, ellene nem fogadtuk el 50-es mellette, ellene nem fogadtuk el 51-es mellette, ellene nem fogadtuk el 52-es mellette, ellene nem fogadtuk el 53-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem Legjobb, hogyha ezt ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene elfogadtuk 56-os mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 56-ost, a szavazást megnyitom. Sikerült mindenkinek szavazni, a szavazást lezárom, és nem fogadtuk el 56-os mellette, ellene tartózkodik. Ezt is ellenőrizzük az 57-est, tehát a szavazást megnyitom. Lezárom. És nem fogadtuk el 58-as mellette, ellene nem fogadtuk el. 59-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk 60-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, 61-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hú, az állásfoglalás egészéről szavazunk. Név szerint, illetve nem is név szerint, hanem csak elektronikusan javítja magát az elnök. Jó, rendben, szavazást megnyitom, szavazást lezárom. A nagy többség elfogadtuk. Tehát szóbeli kérdést intézzünk a penálishoz A szavazás végéhez értünk. Have to have a break for the coordinator till 11.30. We'll start promptly there. Thank you very much. Tehát 11.30-kor folytatjuk a koordinátori üléssel. Köszönöm mindenkinek az együttműködést.